So, dear colleagues, please take your seat. It's, it's a little past nine. Uh, we should start. Our first item. Kezdjük is akkor el, kedves kollégák. Pénzügyi támogatás uh, Moldovának témájában rögtön meg is adom a szót a uh, raportőrünknek, Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Akkor térjünk is, talán vágjunk a dolgok közepébe. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák, egy pár szót talán akkor szólnék. Annak a kollégákkal folytatott előzetes egyeztetések tükrében az Afettel, vagy Vajdzsal és az, természetesen az Intás kollégákkal is egyeztettem ez ügyben másik két szakbizottság is véleményezi ezt a jelentést. Emlékeztetnék mindenkit az eszköz jelenségre, makropénzügyi eszköz, nevezzük ezt IMF típusú támogatásnak, mert alapvetően a fizetési mérleg jellegű támogatást nyújt, persze megfelelő kondicionalitás mellett, a pénzügyi és egyéb kormányzási szempontokat figyelembe véve. A Moldovának nyújtott támogatások, hogyha az egész egy nagy kirakós játék, akkor az annak ez csak egy kicsi, de fontos eleme, amelyel a moldovai reformokat próbáljuk előmozdítani. Nagyon komoly kondicionalitás kezd kialakulni, tehát nagyon komoly feltételeket szabunk A DJ Ekfin egyébként egy non-paper nevű dokumentumot megosztott velünk, amely arról beszél, hogy az e, nagyon komoly feltételeket szab, amelyben szerepelnek a parlament és a szakbizottságunk számára fontos feltételek, a korrupció elleni harc, a közbeszerzés reform, a közigazgatás reform, energiaszektor reformja, és természetesen a CFT végrehajtása. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek rendszerszerű hatással bírhatnak, és amelyek korlátozzák például az oligarchák vagy egyéb önkényes hatalmak hatalmát, és egyéb önkényes erők hatalmát Moldovában. Az elnök úr és én is kaptunk Moszkovici biztos úrtól az MFA kapcsán tegnap, és hát és nagyon szigorú feltételekről beszél Moszkovici úr is ebben a levélben, tehát el kell, hogy kerüljük azt a veszélyt, nyilván ez a célunk, hogy ablakon kidobott pénz legyen ez, ezért kell nagyon szigorú feltételeket támasztanunk Moldovával szemben. A másik fontos szempont az, hogy tiszteletben tartjuk-e azt a keretet, amit a többi intézménnyel elfogadtunk az Európai Parlament kezdeményezésére született ez a megállapodás. A makrofinanszírozás, makropénzügyi támogatásokra vonatkozó keretről van szó, amelyet 2013-ban egy kompromisszum keretében kötöttünk. Nagyon kényes ügy volt ez. Mi kezdeményeztük ezt itt az Európai Parlamentben, és pár évig nem volt semmiféle olyan pénzügyi támogatás, amiről nem kellett volna külön megállapodni az intézményemnek. Hogyha ezt a keretet most jelentősen módosítani akarjuk, az komoly késedelmet jelenthet, hiszen újra kell tárgyalni mindezt a többi intézmény. Alapvetően ez a keret működik, ezért azok a kiegészítő garanciák, amelyeket az Európai Bizottságtól kaptunk, hogyha nem kielégítőek, akkor alapvetően nem tudnánk Moldovának ilyen támogatást nyújtani, ami geopolitikailag nagyon rossz üzenet lenne, nem csak Moldova, hanem szomszédaink irányába is. Hogyha magára hagynánk most Moldovát, akkor igazából a reform folyamatra sem tudnánk hatással lenni az elkövetkezendő években. Ugyanebben, az, ugyanebben a levélben, amelyről már beszéltem, eh, a egyértelműen garantálja Moszkovici biztos úr, hogy az Európai Parlament tájékoztatási jogát tiszteletben tartják, ugyanakkor és ugyanolyan információt kapnak, mint a tanácsban a tagállamok. Ezt ígéri Moszkovici úr, és természetesen majd együttműködünk a szakértőkkel, hogy megtaláljuk a pontos módozatát annak, hogy administratíve ez hogyan valósulhatna meg. Lezárásképpen tehát egy nagyon erős kondicionalitási csomagról beszélhetünk, nagyon szigorú feltételeket szabunk, világosan beszélünk, semmi nem rejtünk vék alá, tehát egy, egy valódi reformokat szeretnénk, ez a feltétel alapvetően. Ezért a javaslatom, tiszteletteljes javaslatom a kollégákhoz a következő. Egy, meggyőződésem, hogy a legjobb az lenne, hogyha a preambulum bekezdésekben hang, adnánk hangot e, aggodalmaiknak, így tehát az Európai Bizottságot megfelelő kontextusba helyeznénk a tárgyalások során, és remélem, hogy nem úgy, mint egyes módosítók az AFED-ben, amelyek szeretnék, hogyha Moldova tökéletesebb lenne, mint mondjuk Németország már a nyár elejére, ez felülfeltétel. Hát nyilván ez nem egy reális elvárás, remélem, hogy mi azért eh, ne, nem az álmainkat próbáljuk belefogalmazni ebbe a jelentésbe. Nyilván közös célunk az, hogy Moldova javuljon, de hát legyünk reálisak az ügyben, hogy mit érhetünk el, hiszen a, a jó szendék jegyében lehet, hogy éppen csak rontunk Moldova helyzetén a tökéletes a jó ellensége, hogy azt mondani szokták, legyünk tehát reálisák, ne legyünk gyengék, vagy ne, igenis legyünk szigorúak a feltételek tekintetében, ahol ennek rendszerszerű következménye ott igenis eh, sarkunkra kell állni. A moldovaiak egyébként nyíltan elfogadják ezeket a kemény feltételeket, de azért még egyszer mondom, támasztunk olyan feltételeket, amelyeket reálisan lehet teljesíteni. Ennyit szerettem volna elmondani, remélem a kollégákkal együtt tudunk működni. A módosítók benyújtásának a határidejét kitoltuk április 5-ére, így azt hiszem, hogy mindenkinek lesz bőven ideje módosítókat benyújtani. Biztos vagyok benne, hogy pozitívan tudjuk ezt a kérdést együtt lezárni, és a májusi plenárison szavazhatunk is erről a csomagról. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, köszönjük az előadónak. Az árnyék előadók következnek. Winkler úr az EPP nevében. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt kollégák, nagykövet úr, először is köszönöm az alapos és mély és nagy odafigyelést igénylő munkát. Moisza kollega valóban nagyon jó munkát végzett ez ügyben, már eddig is. Lenne pár megjegyzésem. Az jó, az mindig jó, hogyha az Európai Parlament ilyen átlátható módon jár el, és egy ilyen úgynevezett non-paper nevű dokumentum keretében megosztja velünk a gondolatait, nagyon szigorú, világos, de mégis átlátható kondicionalitásra van szükség, olyan feltételekre, amelyeket eh, együtt állapítunk meg. Ez, ennek mindig örülök. Mint mindig ebben a szakbizottságban le nagyon őszinte leszek. A néppárt bizony csalódottságának kell, hogy hangot adjon a moldovai fejlemények kapcsán. Ez egyébként igaz a gazdasági és eh, kereskedelmi kérdésekre is. Nem igazán vagyunk elégedettek az Európai Unió által kínált lehetőség felhasználásával. Moldova úgy érezzük, hogy nem él az általunk kínált lehetőségekkel teljes mértékben. Miközben a mi szakbizottságunk tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsünk Moldován. A legutóbbi mandátum során, illetve az elmúlt évtizedben azt hiszem igen komoly és jelentős lehetőségeket biztosítottunk Moldovának, amikkel nem mindig élt. A támogatás részleteit úgy érzem, hogy kifizetésre kell, hogy kerüljön, nagyon szigorú feltételek mellett természetesen, és csak az egyes kötelezettségek teljesítését követően szabad bármiféle kifizetést eszközölni. De egyetértek az előadónkkal, hogy valóban konzekvensnek kell lennünk, és éppen ezért továbbra is segítséget kell nyújtanunk Moldovának. Hogyha szükség van rá, akkor legyünk ott, álljunk mellettük, hogy valóban egy értékalapú és nem csak érdek alapú unió legyünk. Valószínűleg nem egyszerűsödni, hanem bonyolódni fognak a kapcsolataink a keleti partnerség országaival, ezért olyan fontos, hogy mi itt a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban is továbbra is a Moldova mellett álljunk. Okay, thank you, Chair. Kula úr a következő az Alde nevében. Moldova nagyon fontos partnere az Európai Uniónak. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatokat ápolunk, bár a jelenlegi átfogó megállapodás végrehajtását vállalták, ugyanakkor a gazdasági reformok tekintetében vannak még van, van még bőven tennivaló, a banki válság is elég kritikus, az ágazat fel, felügyelete nem tökéletes, a válság eh, árát pedig alapvetően a cégeknek kell megfizetniük, jelentősen eh, nagyobb, drágában jutnak finanszírozáshoz. Ez a válság megállította, vagy lelassította a reformokat is. In practice. De facto? A de facto politikai bodies in crucial, crucial areas such as energy. Az energia, a versenyjog és, és a közbeszerzés terén az illetékes hatóságok függetlensége igencsak megkérdőjelezhető, ezért ez a, a kereskedelmi együttműködésünk jövőjét is veszélybe sodorhatja. Az korrupció elleni harc terén is jó nagy erőfeszítésekre van szükség, hiszen ez a külföldi működő tőke beáramlását is gátolja. A jogáll A jogállamiság tiszteletben tartása nélkül ugyanis nem lesz vonzó Moldova külfektetők számára. Mindezen okokból segítenünk, támogatnunk kell Moldova fejlődését, reformjait, makropénzügyi támogatások nyújtása az egyik módja annak, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió mellettük el. Reméljük, hogy minden további fejleményről időben tudomást szerzünk majd. Köszönöm. Köszönjük szépen, takul, úr, most a GUE frakció kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólóhoz, és köszönöm az előadónak az idáig is elvégzett munkát. A helyzet Moldovai köztársaságban még eh, javításra szorul, fogalmazzunk így, sokféle szempontból, főleg a demokratikus normák, a jogállamiság, szempontjából, a reformok haladása szempontjából, és így tovább. Ugyanakkor támogatom az előadó azt a megközelítését, hogy ha a makrofinanciális segítségről döntünk, akkor egy dolgot figyelembe kell venni, az önálló, fenntartható fejlődést kell szolgálnia, hogy az ország egy idő után saját eszközökkel tudja azt továbbvinni, és hogy nem mindegy, hogy hogyan hajtja végre a, a saját reformjait. Milyen módszerekkel, a lakosság milyen bevonásával, a kis és közép méretű vállalkozások szempontjából milyen hatékonysággal, ideértve például a borászatot, szőlészetet és így tovább. Ezzel egy időben azt is le kell szögezni, hogy világos feltételekre van szükség, transzparens, átlátható feltételrendszerre. Ma az AFET bizottságban hán biztosan lesz eszmecserénk a stratégiai párbeszédről a szomszédságpolitika kapcsán. Nos, ebben a stratégiai párbeszédben nagyon világos elvárásokat kell majd megfogalmazni, és szépen hozzárendelni minden fokozathoz, minden elváráshoz azt, hogy mit adtok ti, mit adunk mi, milyenek lesznek a hitelek, mi lesz a visszanemtérítő, a közvetlen támogatás, de milyen feltételek mellett? A hosszú távú kamatfeltételek, és így tovább. Tehát nagyon pontos feltételrendszert kell kialakítani, ezt előre látni, feketén-fehéren leírni, mert nem tűrhetjük, hogy az elmaradó reformok a politika átláthatatlansága közepette, és a nem teljesen független igazságszolgáltatás rendszerében ezek a pénzek elfolyjanak, és ne érjék el a nekik szánt hatást. Köszönjük, a zöldek és az FDD nincsenek itt, úgyhogy őket nem tudom szólítani. Először a bizottságnak adok szót, aztán pedig az IIR-hez képviselőjének. Köszönöm, elnök úr! Amint tudják, Moldova 2014 vége óta nagyon nehéz pénzügyi, makroökonomiai helyzetben van. Több sok érte az országot a bankválság mellett, egyéb recessziós okok, a kereskedelem befagyása Oroszországgal, Fehér Oroszországgal, Ukrajnával, és így tovább. És a fő donorok kétoldalú támogatása is hirtelen lecsökkent a bizalom elvesztése miatt, a donor közösség egyértelmű reformprogramot vár, ehhez köti feltételként a támogatást, és a miniszterelnök, illetve az új reformista központi banki elnök személye talán segítséget ad majd a komoly kormányreformok végrehajtásához, de ez még nem látszik egyértelműen. Továbbá februárban, tavaly februárban elkezdődött egy Roadmap for Priority Reforms című program, igazságügyi, politikai, választási, gazdasági reformokat tartalmazott, és az Európai Bizottság ehhez kötve kíván most makrofinanciális segítséget nyújtani, hogy a reformok lendülete lene álljon, de természetesen nagyon feltételekhez kötött módon komoly, szigorú feltételeket fogalmazunk meg a kulcsfontosságú reformterületeken és az egész eh, tevékenységgel, a kormányzati tevékenységgel kapcsolatban, a banki tevékenységgel kapcsolatban, az energia ágazattal kapcsolatban, hogy az független eh, szabályozó hatóság alatt működjön, a közpénzek, eh, a közbeszerzési szabályok reformját is elvárjuk, ideértve azt is, hogy a beruházási környezetet erősíteni kell, és a DCFTA szabályainak meg kell felelni. Ezek tehát a feltételek, és az IMF működése is persze feltételekhez kötött, demokrácia, emberi jogok, jogállamiság tartoznak ide, és a szöveg egyes cikkeiben konkrétan megfogalmazódik, hogy a, a társulási folyamatban elért ö, eredményeket is figyelembe kell venni a feltételek között. Folyamatos értékelés zajlik majd a European Action Service által, a külügyi szolgálat által, tehát minden ágazatban feltételrendszerek érvényesülnek, általában az MFA támogatása nem minden ágazatban fogalmaz meg feltételeket, nálunk most ez nem így van, minden ágazatban vannak feltételek, minden ágazatban van folyamatos ellenőrzés. Ezt javasoljuk tehát, hogy ilyen feltételek mellett a reform lendületét támogassuk meg, hogy lehetséges legyen tényleg a reformok végrehajtása, más pénzügyi eszközökkel együttműködve, ez a támogatás részben visszatérítés nem igénylő támogatás. Az MFA politikán belül megfelel az ország a visszanemtérítendő támogatások és az IMF és a Világbank ilyen irányú feltételeinek. Az adósság állomány szempontjából is. És üdvözli a bizottság az önök Majza úr jelentését. Tegnap az AFED bizottságban már volt erről szó, ott is elmondtuk, hogy támogatjuk, ugyanakkor fontos megfogalmazni, és akkor itt visszaadnám az előadónak majd a szót, hogy, hogy a jogalkotók ne veszélyeztessék például a preambulum bekezdésekben a megköthető kompromisszumokat. Ugye három-négy évvel ezelőtt a parlament és a tanács már kötött a Moldovai Köztársasággal egyfajta kompromisszumos egyezményt, és ezeket nem szabad megsérteni, ezeket a kompromisszumokat. A bizottság a tegnap elküldött levelében, Neusza úrnak írott levelében Moszkovicsi biztos úr tájékoztatja az előadót arról, hogy milyen rendszeres egyeztetést eh, tervezünk önökkel, a komotilógiai szabályokkal összhangban, a közös megállapodással összhangban, illetve a tagállami bizottságokkal ö, eh, megkötött egy, egyesség időrendjének eh, keretén belül. Készek vagyunk arra, mint ahogy a biztos is kiemelte, minden információs tájékoztató rendezvényre, amelyre igényt tartanak, tehát kérjük, hogy a parlament ezért cserébe támogassa ezt a javaslatot jelentős módosítások nélkül. Reagálnék még egy-két megjegyzésre, ha megengedik. Szigorúak leszünk az ellenőrzésekben, a pénzek elköltésében. Először is egy megelőző értékelés történik majd, hogy mennyire képes az ország ezeket a pénzügyi köröket szabályszerűen rendezni, és megállapodásban rögzítjük, illetve rögzítettük már, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme elsődleges, Olaf ellenőrzések is lesznek, lehetnek, e, ebbe bele kell egyeznie az országnak, és automatikusan megszakítjuk a támogatás folyosítását, ha szabálytalanságok történnek, sőt, akár már az előzetes támogatás is egyből leállhat, hogyha a szabálytalanságot érzékelünk. Tehát nagyon szigorú, folyamatos ellenőrzéshez kötött minden. Ezzel együtt tény, hogy még így is maradnak kockázatok, és előfordulhat, hogy Moldovai Köztársaság, mivel kormányzati kapacitása hát nem a legnagyobb, követel majd hibákat, de ezeket igyekszünk majd menedzselni. Köszönöm szépen az eddigi támogatást, azt, amit az előadó is megfogalmazott, és remélem, hogy támogatni tudják javaslatunkat. Köszönöm. now the EIS, e the head of division, Mr. Dirk Schübel. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, külügyi szolgálat. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Moldovát valóban nagyon sok politikai instabilitás és ilyen helyzetek sújtották az elmúlt időben. A megválasztott elnök a második moszkvai látogatásáról tért vissza. Igyekszik az Orosz Föderációval jobbra fordítani a kapcsolatait. Hát sok sikert kívánunk neki ehhez. Nagyon nagy kihívások előtt áll az ország, a korrupcióval, a rossz kormányzást helyre kell tenni, nyilván ez vezetett a fiskális problémákhoz és a pénzügyi egyensúlytalansághoz, a költségvetési problémákhoz. És aztán ugye a bank botrány 2014-ben kezd sújtott le az országra, és ennek a hatásait is érezhetjük még ma. A külügyi tanács 2015. februári következtetéseiben foglaltattak gyakorlatilag még mindig érvényben vannak. Moldovával kapcsolatosan készül természetesen országjelentés is, amelyben olvashatjuk, hogy a megállapodás megállapodásban foglaltak terén nagy előrelépések vannak, és a miniszterelnök és Moherini asszony jelenlétében további értékelésre került sor. Az ország az IMF programból kap most támogatást, és ahogyan itt már elhangzott, valóban a kondicionalitás az, ami mentén a támogatás várható. Koordinálni akarjuk nyilván azokkal a programokkal, amelyeket az IMF és a Világbank felé tett ígéretei kapcsán hallottunk Moldovától, a reformokat illetően, de más feltételeknek is meg kell felelni, a korrupció ellenes harc, az igazságszolgáltatás független tétele. Moldovának sikerült fontos reformokat elfogadni az elmúlt hónapokban. Bízunk abban, hogy ezek a lépések folytatni fognak, és nem lesz ügyfelhalmozódás. Tudjuk, hogy önök is hozzá járultak a moldovai fejlődéshez, a kereskedelmi intézkedésekkel, és gazdasági lehetőségeket kell most biztosítani Moldovának, tehát a kereskedelemből adódó előnyöket is biztosítani kellene az ország, országnak azzal, hogy a szakértelmünket csere alapba bocsátjuk, hogy úgy mondjam, hiszen nagyon sok a fiatal, aki ezt megérdemli ott. A 2016. februári tanácsi következtetésekben is szerepel, hogy kézzelfogható eredményeket várunk, és ebben a kontextusban a támogatások nyújtását támogatni tudjuk. Elnök, köszönöm szépen. Hát reméljük, hogy mi is tényleg kicsit ki tudjuk erőszakolni ezeket a kézzelfogható eredményeket. Helmut Scholz kíván még szólni. Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék kérdezni a külügyi szolgálattól. Éppen most szólt arról, hogy a jogi területen is vannak előrelépések, de hát vannak felhalmozott ügyek, vannak fogvatartottak a börtönben, akiket nemtelen körülmények között tartanak fogva, vagy otthoni házi őrizetben bilincsel a lábukon, ők több hónapja, sőt, akár egy éve nincsenek feldolgozva, mármint hogy ezek az ügyek nincsenek feldolgozva, óriási a jogbizonytalanság, és akik védik ezeket az embereket, még őket is megfenyegetik. Tehát nem akarok itt most a jogrendszerbe belemenni, de itt tényleg köz, hát lépni kellene, és ezügyben szerettem volna választ kapni a külügyi szolgálattól, hogy itt hogyan zajlik a nyomonkövetés. Angolul válaszolni, ha szabad. Abszolút igaza van, abszolút egyetértek önnel, nagyon sok alkalommal nevesítettük mi is ezeket a problémákat, egyébként az elmúlt alkalommal is, amikor Brüsszelbe látogatott a magas szintű képviselőhöz, az illetékes miniszter Tusk való találkozása során is és a független igazságszolgáltatás ügyében számtalan alkalommal elmondtuk, hogy nem hisszük, hogy azok az esetek, és nem csak ennyiről van szó, amennyit ön, ön itt említett, hanem ott vannak ugye a, az újságírók elleni ügyek, ezek ebben a formában nem tarthatók. Március 31-én az illetékes tanács ezt a kérdést napirendjére tűzi, mint az egyik legfontosabb pontot. Köszönöm szépen, most pedig akkor következik Mojzer úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a kollégáknak az igen konstruktív megjegyzésekért és a konstruktív és realista megközelítését. Én azt javaslom, hogy minden kivel külön-külön fogok jövő héten leülni. Ugye ez tulajdonképpen a a módosítók benyújtásának határideje előtti hét, és akkor minden olyan információ, ösztönzés és meglátás alapján összegezni fogjuk, hogy hol tartunk, mondom mindenkivel külön leülünk, az árnyékjelentés tevőkkel is, és akkor ezeket egy kalap alá hozzuk. Igyekszünk remélhetőleg mindannyian konszenzusra jutni jövő hétre, vagy legalábbis mielőtt a módosítók határideje lejár, így tudnánk előrébb jutni. A bizottságnak és a külügyi szolgálatnak is szeretnék köszönetet mondani, a tényleg óvatos, realista, de mégis konstruktív megközelítéshez. Azt hiszem, hogy ez a helyes út. Szerintem meg fogjuk találni a konszenzust is, akkor valóban egyességre jutunk. Ez a megállapodás, ami eleve nagyon óvatosan lett kialkudva, jellemzi ugye egyrészt a késlekedés és egyébként is a bizonytalanság, de miután ez egy nagyon fontos eszköz, ez akár a régió számára nyújtott egyéb támogatási csomag eh, szempontjából is nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárjuk a vitát. Április 5 a módosítók eh, benyújtásának a határideje déli 12 órakor. Ezzel megyünk tovább. A 9-es napi rendi pont a következő. Sri Lanka GSP plusz alkalmazás, a 9-es pont. Sri Lanka ezt a eh, fenntarthatósági és eh, támogatási eh, eszköztámogatást kvázi megpályázta, ezért folyamodott olyan országoknak jár ez, akik erre szorulnak, Huszonhét különböző egyezmény van érvényben. A bizottság egyébként úgy döntött, hogy felhatalmazás, felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében ezt a GSP plusz szabatolja Sri Lankának. Az olyan döntés is született, hogy május 11-ig gondolkodhatunk mi erről a kérdésről, úgyhogy van most időnk valóban megtárgyalni ezt a kérdést, a tekintetben, hogy a bizottsági javaslatot támogassuk-e, vagy elutasítjuk ezt a delegált jogi aktust. Jó időben vagyunk igazából, és az ENSZ UNHCR jelentését is el tudjuk tekinteni, tehát hogy mi az emberi jogi helyzet Sri Lankában, és itt vannak ma szakértők is a körünkben akikkel ezt mi tudunk cserélni erről a kérdésről ma. Az egyértelmű, hogy az 78-as munkajogi egyezményben foglaltak nem igazán érvényesülnek jelen pillanatban Sri Lankán, és ezt valóban nyomon kell kísérni, és meg kell tárgyalnunk. Három szakértőnk van itt ma, és mindegyiknek szót fogok adni. 5-5 percre. Így aztán akkor lesz időnk a vitára is, 45 perc összesen, ami rendelkezésre áll. Úgyhogy ezért nagy valószínűséggel korlátozni kell a felszólalások idejét is, amit kapnak a tagok. Elsőként az IAS, majd a bizottság és a sri lankai nagykövet fog szót kapni ebben a sorrendben 5 percre. Yes, thank you very much. Köszönjük szépen. Csak információként a GSP Plus státuszt 2010-ben vesztette el Sri Lanka. Az előző kormányzat ugyanis emberi helyzet tekintetében nem tudott felülni a feladathoz, és egyszerűen nem voltak hajlandóak együttműködni sem az EU-val, sem az ENSZ-el. Ugyanakkor a politikai kontextus jelentősen megváltozott. 2015. Eh, januárjában Szirizén elnök megválasztásával és Ranil Vikramasinghe eh, miniszterelnök kiválasztásával. Az új kormányzat komoly reformnak látott neki a kormányzás gazdaságfejlesztés eh, tekintetében, illetve a polgárháborús elszámoltatás vagy a helyzetrendezése tekintetében nagyon komoly javulást értek el például az emberi jogi helyzet tekintetében, és az alapvető emberi jogok garantása tekintetében. Az új alkotmány készülőben van, remélhetőleg ez egy politikai megoldást is kínál majd a hatalom megosztáson keresztül, amelynek célja egyébként a végrehajtó hatalommal rendelkező elnöki poszt eltörlése és a választási reform bevezetése. A folyamat úgy tűnik, hogy a megegyezés a kibékélés irányába mozdult el. Az elszámoltathatóság és az igazság szolgáltatás átalakítása is folyik. Az ENSZ emberjogi tanács határozatában amelyet 2015. októberben fogadtak el, most az ebben lefektetőket teljesítését is vállalta az új kormányzat, amely egyébként nagyon konstruktívan együttműködik a nemzetközi nemzetközi közössége, beleértve az ENSZ-t és az Európai Uniót. A legkényesebb kérdésekben is nagyon konstruktív a párbeszéd. Tavaly októberben járt itt a miniszterelnök úr, a kétszer járt Brüsszelben a nemzetközi kereskedelemért felelős miniszter, és a pénzügy miniszter is járt itt januárban. Tavaly egy új munka csoportot hoztunk létre emberjogi kérdések témájában. Ennek a munkacsoportnak a második ülésére múlt héten került sor Kolombóban. A munkacsoportban nem csak a GSP Plus elvárásairól beszélünk természetesen, meggyőződésünk, hogy a kormányzat vállalása jól mutatja, hogy a GSP Pluson túlmenően is hajlandóak velünk együttműködni. Az ensz is jó az együttműködés, az ENSZ emberjogi tanácssal és annak külön megbizotjaival a sri lankai kormány minden ENSZ külön jelentéstevővel nagyon jó kapcsolatokat ápol. Az Sri Lankából kapcsolatos emberjogi jelentés március elején látott napvilágot, holnap kerül majd ez napirendre Genfben, ahol beszélnek erről részletesen. A vitának valószínűleg az lesz a vége, hogy az új alkotmány amelyről ugye mondtam, hogy folynak a tárgyalások. Emiatt két, további két évet kap Sri Lanka arra, hogy az ambiciózus vállalásoknak eleget tegyen. Egyébként ezeket 2015-ben vállalták. Való igaz, hogy nagyon ambiciózus vállalások voltak ezek, és egyszerűen ennyi idő nem volt elég ahhoz, hogy ezt teljesítsék, ezt nekünk is meg kell látnunk. Mit mondhatnék? Nos, természetesen mi továbbra is szorosan figyelemmel követjük a sri lankai eseményeket. A legközelebbi magas szintű találóra egyébként ez év, még ez év során sor kerül. Összefoglalva tehát úgy érezzük, hogy haladnak a dolgok a jó irányba, még akkor is, hogyha néha az embernek az az érzése, hogy lassabb egy kicsit a javulás, mint ahogy azt mi szeretnénk, de ne felejtsük el, hogy milyen nehéz reformokat kell végrehajtaniuk Sri Lankán, és egész egyszerűen a segítségünkre szorulnak ezek végrehajtásában. Vannak elemek, amelyek Sri Lankán is, akik próbálják ezt a folyamatot eh, kisiklatni. Még egyszer mondom, jó úton jár Sri Lanka, és nagyon pozitív jeleket tapasztalunk. Köszönöm szépen! Az Európai bizottság Szenegalinát is ígérték, de minthogyha nem látnám, ki képvisel az Európai Bizottságot, igen, parancsoljon uram. Jó reggelt kívánok, Tanina asszony nem tudott itt lenni, Mercosur tárgyalásokon kell részt vennie, szeretett volna itt lenni, de én nem, megpróbálom betoltani az általa hagyott űrt, na majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget. Tavaly decemberben már beszéltünk erről a témáról, de ez az első alkalom, hogy erről beszélhetünk, amióta Eh, eldöntöttük, hogy újra GSP státuszt kap Sri Lanka. A 4 perc 59 másodpercben sikerült szorítani a külszolgálat érkezett kollégának a mondandóját, ami elképesztő, megpróbálok én ennél még rövidebb lenni. lenni. A kontextusról egy pár szót azért engedjenek meg, illetve a folyamat egészéről a munka dokumentumunkban már szerepel az, eh, ezeknek a dolgoknak a legnagyobb része, de tavaly júliusban kérte Sri Lanka a GSP Plus státuszt, és nekünk azt kellett vizsgálni, hogy eleget tesz-e a gazdasági feltételeknek, egyébként ennek eleget tettek, a második a a 27 GSP rendelethez kapcsolódó ö, egyezményhez tartják-e magukat, illetve hogy vállalják-e, hogy az Európai Bizottság folyamatos felügyeletet gyakorol felettük monitoring keretében. Hat hónapon belül megszületett ez a döntés. Hangsúlyoznám, hogy GSP rendelet értelmében hat hónapon belül döntést kellett hozni az Európai Bizottságnak, nem várhattunk tovább. Ami a magát az értékelést, az elemzést illeti, a fő elem alapvetően az, hogy a 27 egyezmény komoly megsértését nem tapasztaltuk, ami nem jelenti persze azt, hogy nincsenek komoly hiányosságok, ahogy ezt többször megbeszéltük már ebben a szakbizottságban, alapvetően a GSP Plus azokat az országokat kell, hogy segítsen, akik teljesítik a vállalásokat. Tehát alapvetően ezt kellett vizsgálnunk. Tehát ez egy ösztönző a reformok folytatására. Így az Európai Bizottság azt kereste, hogy hol vannak esetleges hiányosságok. Nagyon sok mindenről beszélnünk kell, amelyeket a GSP Plus monitoring keretében meg is teszünk. Három pillére van ennek, először is keressük a hiányosságokat, de természetesen nem hunyunk szemet az elért eredmények felett sem. Mindhárom esetben arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendelet következ, feltételének eleget tesz Sri Lanka. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy Sri Lanka megadjuk a GSP plusz státuszt. Lássuk egy kicsit a kontextust. Nagyon fontos azt elismételni, hogy a GSP plusz monitoring nagyon fontos része az egész rendszernek vagy keretnek. Már sokszor beszéltünk arról, hogy a GSP Plus párbeszéden, illetve a különböző eredményező mechanizmusokon keresztül hogyan folyik ez a monitoring. Azt villantanám fel, hogy miben tér el Sri Lanka helyzete tekintetben másoktól. Nos, két kiegészítő eleme is van ennek először is. egy, két párhuzamos úton folyik ez. Először is van a két oldalú összetevője ennek a folyamatnak. Az emberjogi párbeszédek során a GSP Plus-ban szereplő kérdéseket mind-mind felvetjük, persze ennél szélesebben kell ezt érteni, de az emberjogi párbeszéd keretében folyik ez. A második elem az ENSZ keret, akár csak más kedvezményzetek esetében van egy ENSZ párhuzamos vonal is. Holnap lesz Genfben egyébként pont az emberi tanácsban napi renden Sri Lanka, és nagyon reméljük, hogy egy olyan két éves időszakot fognak, két éves időszakról fognak megállapodni, amely Sri Lankára vonatkozik majd, tehát a GSP Plus monitoringnak legalább két összetevője van. Zárásképpen, ha megengedik, még annyit hadd mondjak, hogy a tanács előtt fekszik a rendelet tervezetünk, az Európai Parlament előtt, asztalán is ott van. Mindenképpen fel kell tennünk magunknak azt a következő alapvető kérdést. Folyik a reform Sri Lankában, Sri Lankán, szeretnénk ezt előmozdítani, hogyan tudunk ezen segíteni, ha elfogadjuk, vagy hogyha visszautasítjuk a GST Plus státusz iránti kérelmüket. Néha nem csak fekete-fehér a kép, azon is el kellene gondolkodni, hogy hogyan javíthatjuk a 27-es konvenciót, nem elég elutasítani vagy elfogadni a delegált jogi aktusokat, hanem azon is gondolkodni kell, hogy hogyan kell kialakítani a roadmap-et, hasonlóan Kolumbiához. Tehát nem fekete-fehér ez az egész. Na, most azért megadom a szót mindenképpen a silankai nagykövet úrnak, a Tényleg Pevera excellenciás úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. Köszönöm elnök úr, hogy szót kaptam. Sri Lanka GP Plus jelentkezése kapcsán. Sok-sok tagadás és hosszú évek után végül az egységkormány miniszterelnökünk alatt olyan pályára állította, amely a jó kormányzás, az emberi jogok érvényesítése, az igazságszolgáltatás igazságossága, és a jó választások világává vált. A két évvel ezelőtti választások során azok a demokratikus elvek valósultak meg, amelyekre mindig is vágytunk. És a választások után fontos jelentés íródott az átalakulási időszakról, ahogy az EU intézmények is tudják, őszinte és pozitív, konstruktív hozzáállásunk az ENSZ-hez, az Európai Unióhoz, és hajlandók vagyunk a előttünk álló emberi jogi kihívásokkal szembenézni, megoldásokat találni ezekre, annak érdekében, hogy mindent megtegyünk azért, hogy végül valamennyi polgárunk egyforma emberi jogokat gyakorolhasson, élvezhessen, eltökéltek vagyunk tehát emellett. 16 hónappal ezelőtt finanszíroztuk a 13.1-es határozatot, amely az emberi jogi tanács határozata volt, és amelynek sok eleme már megvalósult Sri Lankán, és jót fog tenni a nemzet egészének. Ezen a pályán, amin elindultunk, továbbra is rajta vagyunk. Az igazság érvényesülésének országát szeretnénk megteremteni, ahol az emberi jogok számítanak, ahol az emberi méltóság megvalósul, és olyan társadalom alakul ki, amely az igazságszolgáltatás függetlensége révén a jog érvényesülését garantálja. Ez nagyon másképp van ma, mint akár csak 2015-ben volt nálunk. Annak idején nagyon sokan hagyták el az országot, ezek közül ma sokan visszatérnek és segítenek a békét építeni. Ezen az úton, ha tovább haladunk, akkor tudjuk, hogy lesznek majd még kanyarok és szűk keresztmetszetek, de eltökéltek vagyunk, hogy a társadalom valamennyi rétegének bevonásával végrehajtsuk ezeket. Az emberi jogi főbiztos és egyéb ENSZ magasrangú vezető elismerte erőfeszítéseink hatékonyságát. Az Európai Bizottság is nemrégiben meglátogatott minket, és pozitív élményekkel tért haza. Az ENSZ főbiztos jelentését nagyon komolyan vesszük, és azon vagyunk, hogy az emberi jogi területen a lehető leggyorsabban teljes megfelelést tudjunk produkálni és elfogadtassék ez mindez minden partnerünktől, Németország, Kanada, USA részéről egyaránt. A fő biztos hivatala 2015-ben indította útjára ezt a monitoring tevékenységet, és azóta is támogat minket az ENSZ az emberi jogi agenda megvalósításában. Ez a megbékélésre is tartalmaz fejezetet. A fő biztos folyamatosan értékeli az előrehaladást, ajánlásainak megvalósulását, és jövőjében lesz a nagy értékelés az Emberi Jogi Tanácsban. Az EU-val is 2015 óta folytatunk intenzív tárgyalásokat, sok magasrangú találkozó, magas szintű találkozó volt már mindkét fél rendezésében, ide tartozik a Joint Commission létrejötte is, amely az emberi jogok, a jogállamiság, kereskedelem területén működik. Sri Lanka hivatalos fórumokon is folyamatosan tanulságot tesz elkötelezettségéről, és nekünk nagyon fontos, hogy az EU partnerünk maradjon, mert tudjuk, hogy óriásiak még a feladatok. Ebben a nyílt hangulatban Sikerült például a halászati témában is megegyezni az EU-val, és tavaly megszűntek a korlátozások. Ugyanakkor mi szeretnénk megfelelni az önök elvárásainak ezen a területen is, és erre is létrejött egy EU monitoring mechanizmus. Sri Lanka ö, folyamatosan együtt kíván önökkel működni, és ezennel önt elnök úr és a bizottság tagjait is meghívjuk, hogy jöjjenek el és nézzék meg azokat a megfogható eredményeket, amelyeket rövid idő alatt értünk el. Új, magasabb szintű együttműködést szeretnénk. Jövő hónapban a silankai parlament tagjai jönnek majd az Európai Parlament meghívására önökhez látogatóba. Itt a közpénzek felügyelete lesz a tárgyalási téma hogy a parlamentnek milyen funkciója van ebben, és a, a makroökonomiai stabilitás jegyében pedig megpróbáljuk diversifikálni a gazdaságunkat, magas eladósodottságunkat csökkenteni, és a vidéki térségek szegény lakosságát felkarolni. 80%-a a lakosságnak vidéken él, főleg északon és keleten, súlyos a helyzet, ahol sürgős fejlesztési, infrastruktúrális beruházásokra lenne szükség. 1960-ban Sironka adta a világ első női miniszterelnökét. Ez is mutatja azt, hogy nálunk a nőknek fontos szerepet szánunk a politikában, és úgy gondoljuk, hogy a nők részvétel a gazdaságban mindannyiunk érdeke, és a kis és közép méretű vállalkozásokban, az önálló vállalkozások területén pedig különösen fontos szerepük lehet a nőknek. Ez az elkötelezettségünk, reméljük, hogy mind Európának, mind Sri Lankának az érdekeit szolgálja majd. Jó gazdasági partnerek szeretnénk lenni kereskedelmi, kutatási területen is, azáltal, hogy az emberi jogi elvárásoknak minden tekintetben megfelelünk. Köszönjük szépen. A kkv remélhetőleg valóban érzékelni fogják ezt a fajta elkötelezettséget. Az állandó GSP felelős raportőrnek adunk először szót, aki délkelet ázsiáit is felel, majd pedig nyilván a többiek is szót kapnak, úgyhogy jelezzék, hogyha szót kívánnak kapni, és akkor ezt jegyezzük is itt. Tehát akkor a GSP felelősünk, Fjellner úr nincs itt sajnos, nem tudott ide repülni. De hagyd kérjem akkor, aki felszólal, hogy kettő percre korlátozzák a felszólalásaikat, mert különben nem jutunk a végére a listának. Kedves kollégák, elnézést kérek Félner kollega nevében is. Elindult reggel, de 7 előtt 5 perccel törölték a járatát, a 7 óra 5-ös járatát, úgyhogy késni fog. A GSP Plus kapcsán mindig két dologra kell koncentrálnunk. Először is nem várhatjuk egy-egy országtól, hogy tökéletes legyen. Nem Kanadával vagy Norvégiában van ebben az esetben dolgunk, mert különben nem is lenne szükség erre a GSP Plus rendszerre. Másodszorban a 27 különböző egyezményre kell koncentrálnunk, erről tárgyalunk, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az EU tényleg hiteles legyen ennek az eszköznek a kapcsán, hogyha megnézzük, hogy a 27 egyezmény hogyan kerül átültetésre. Hogyha más aspektusokat is figyelnénk, akkor különböző benchmarkokat használnánk különböző országokra vonatkozóan, de a 27 egyezményről elmozdulna a figyelmünk más felé, amit nem is olyan fontos és akkor itt az Európai Parlament szerepére is koncentrálnunk kell. Meg kell néznünk, hogy a bizottság felmérése helyese, nyilván, hogy a, ha hiányosságokat nevesítjük, az rendben van, de azt kell nekünk megvizsgálni, hogy ezek milyen mélységű hiányosságok. Az emberi jogi bizottság is megállapította, hogy erről van szó. Sri Lankával kapcsolatban a legfontosabb változásokról beszélnék a polgárháború óta, a tamilok elleni támadások óta sok előrelépés történt. 2011 óta tulajdonképpen ez a trend, és az akkori helyzet is nyilván nagyon más, amikor a döntés a bizottság részéről született. A GSP plusz státusz nem annak a szimból, hogy minden rendben van, tehát további javulásokra is szükség van, azonban aggája tölt el az, hogy a terrorizmus elleni törvény hogyan is ölt formát. A főbiztos is aggályként nevesíti ezt a, az emberi jogok kapcsán, illetve a kínzással kapcsolatban. Ezt a törvényt el kell törölni, és várnám a híreket arról, hogy ennek a törvénynek a módosítása vagy eltörlése kapcsán a parlament Sri mit lépett. Azt gondolom, hogy ha elutasítanánk ezt az eszközt, akkor semmiképpen nem javítanánk a helyzetet Sri Lankában. Ha blokkoljuk a GFP plusz rendszert, nem fogja javítani, tehát az ottani helyzetet, hanem sokkal inkább rontani fogja. Karim úr kap szót, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes vendégnek, aki itt van, és akik a szakértelmükkel is hozzájárulnak ahhoz, hogy a döntéshozatalunk során eljussunk a végeredményre. Vikom miniszter elnökkel többször is találkoztam az elmúlt időszakban, és ez legutóbbi két alkalommal világosá tettem, hogy az Európai Parlament teljes egészében kiveszi a részét abban, hogy ennek a rendszernek, ennek az eszköznek az alkalmazását megvizsgálja teljes egészében, és hát itt tartunk most. Arra építve, amit Gaspari képviselő úr éppen elmondott, Fjellner úr megbízásából, fontos megjegyezni, hogy a parlamenti kritérium meg kell, hogy maradjon, és egységes kell, hogy maradjon minden ország vonatkozásában, tehát nem, nem lehet eltérni egy-egy kritériumtól, amit másoknál is figyelembe vettünk. Most jelen pillanatban parlamentként természetesen üdvözöljük és előrelépést, amit eh, Sri Lanka le tud tenni az asztalra, ezt mindannyian lát, mindannyiunknak látnunk kell, és üdvözöljük is természetesen eh, ezt az elfogadást. Van egy általános eh, bizakodás, hogy az Európai Unió és Sri Lanka között a kapcsolatok tovább javulnak. Vannak persze természetesen aggájaink is, ezekre Daniel már rámutatott, úgyhogy nem kell nagyon részletesen beszámolnunk ezekről. Elsősorban a terrorizmus törvény és az e körüli eseményekre gondolok. Májusig meg kell várnunk, hogy milyen eredmények születnek e tekintetben. És persze a külügyi szolgálat is kiemelte itt ma, hogy vannak olyan elemek, amelyek úgy tűnik, hogy egy kicsit igyekeznek hát kisiklatni a mostani lépéseket. Ezt is figyelembe kell vennünk, hogy a tágabb kontextust értelmezzük. Remélhetőleg konstruktív indikátorok is lesznek, amelyeket nyomon tudunk követni ezek mentén fogunk tudni haladni az értékelésünk során. És ez világosan mutatja majd a sri lankai kormánynak is azt, hogy mi hogyan járunk el a munkánk során. A parlament legtöbb tagja a következő képpen vélekedik erről a kérdésről. Szinte ilyen három ö, út, utas ö, monitorozás van, a GSP az egyik, az ENSZA pedig a másik vége, de hát Sri Lankától is várni kell egyfajta elköteleződést, hogy az eddigi előrelépéseket megragadva haladjanak tovább. Tehát demonstrálják azt, hogy ők továbbra is elkötelezettek az előrelépés mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Alessia Moszka nevében fogok beszélni, ezért egész egyszerűen felolvasva, amit írt Engage with partners governments to foster trade, growth and above all. Célunk az, hogy a kereskedelmet segítsük, illetve hogy a fejlődést segítsük. A 2010-ben a GSP Plus státusz megvonása az Európai Bizottság elemzés alapján történt. Az ENSZ beszámolói alapján egyes emberjogi egyezmények megsértése vagy nem teljes teljesítét megállapításra került. Alapvetően két hónapra meghosszabbítottuk ezt, hogy az ENSZ legfrissebb jelentését is figyelembe vegyük, amely pár hete látott napvilágot, hogy a sri lankai hogy a sri lankai hatóságoknak több időt adjunk arra, hogy teljesítsék a vállalásokat, például a büntető eljárási, eh, büntető eljárási jog módosításával. Az egész program hitelessége forog itt kockán. Egyrészt fontos, hogy a program eh, tényleg a GSP plusz elfogadását célozza, és ez az együttműködés szorosabbra vonását elérjük. Ugyanakkor on the basis of the UNHCR report, promote the effective implementation of reform. Az ENSZ legfrissebb jelentése alapján segíthetjük a BE reformokat. Meg kell tehát találni a két út közötti egyensúlyt a GSP Plus státusz megadása úgy érezzük, hogy nem az eddig eredmények elismerése, hanem egy olyan politikai eszköz, amely komolyan ösztönözheti a fontos partnerünket arra, hogy tovább folytassa a megkezdett reformfolyamatot. Az Európai Parlament, a civil szervezetek és az állampolgárok véleményét nem hagyhatja figyelmen kívül, főként amikor a fenntartható fejlődési stratégiával összefogó kérdésekről van szó. A GSP Plus státusz megadása tekintetében Természetesen folyamatosan figyelemmel kell követni a helyzet alakulását, hogy a határidő előtt lássuk, hogy hogy állnak a dolgok. Ugyanakkor a nagykövet úrtól azt kérem, hogy a, a büntető eljárási törvény módosításánról beszámol, hogy ez hogyan áll ez a folyamat az Európai Bizottságtól, illetve a külszolgálattól. Azt kérdezem, hogy miért tér el az ő véleményük az ENSZ menekültjogi főbiztosságától. Köszönjük, öt hozzászólunk van még, kérem mindenki tartsa be a hozzászólás időt, különben nem érünk a végére. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Mindenki elmondta, hogy 2010 óta Sri Lanka nagyon komoly haladást ért el, éppen ezért ezt el kell ismernünk. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek komoly aggodalmai vannak, legitim, jogos aggodalmaink, az emberjogi helyzet az országban az én szerint is aggasztó. Persze van némi ö, szándék. A kérdés már csak az, hogy a vállalásokat tartja-e, illetve tudja tartani Sri Lanka. Ebben kell őket segíteni. Itt alapvetően arra van szükség, hogy a párbeszédet nyílt és konstruktív párbeszédet folytassuk Sri Lankával. A valós javulást ismerjük el, hogyha erről valóban érdemi bizonságot tesznek, és ösztönözzük tovább Sri Lankát. Így tehát segítenünk kell, fognunk kell Sri Lanka kezét, semmiféle ajtót nem szabad bezárnunk. Merci beaucoup. Köszönjük. Anmani Minior következik. Köszönöm szépen. Lula Sanchez Cadente nevében és magam nevében beszélnék, próbálok minél rövidebb lenni. Having followed close. Akkor én is felolvasnám a kollégám által leírt szöveget. Az emberjogi tanácshoz, az ENSZ emberjogi tanácsához csatlakozva én is dicsérném a kormányzat eddigi eredményeit. De a kézzel fogható eredmények tekintetében azért vannak fenntartásaink. Az emberjogi reformok ügyében például az északi tartomány fő minisztere által elmondottak alapján a tamil lakosság nagyon kis aránya tudott visszatérni az otthonába. A tamiloktól elvett ingatlanok visszaszolgáltatás ügyében mi történt? A legutóbbi diszkriminációs rasszizmus eh, elleni jelentés kimondja, hogy az ez irányban elkövetett büntetekért még senkit nem vontak felelősségre, legalábbis 2016-ban. Ezen aggodalmak fényében milyen példákat tudnak arra hozni, hogy a nemzetközi e, egyezményeknek valóban érvényt szereznek, már legalábbis azoknak, amelyeket Sri Lanka e, ratifikált legutóbb például tavalyi év februárjában. E tekintetben a megbékélés folyamatában a legnagyobb kihívás Sri Lanka számára pontosan ez. Az ENSZ azt javasolja, hogy egy hibrid bíróság jöjjön létre nemzetközi és helyi bírák részvételével, amely a háborús bünteteket kivizsgálna és hogyha ezt nem fogadják el, vagy nem fogadták el, úgy érzem, ez összefügg azzal, hogy nagyon komoly megbékélés, bizony, megbékélés iránti szándék sokakból még hiányzik ezért egy ilyen hibrid mechanizmust kívánt bevezetni az ENSZ. Elnézést, elnézést tuftott az idején. Köszönöm, tényleg csak egy mondatot. A GSP Plus státuszt úgy érzem, hogy akkor adjuk meg Sri Lankának, amikor az emberi jogok tiszteletben tartásáról megbizonyosodtunk. Köszönjük szépen, nagyon kevés már az időnk. Köszönöm elnök úr a szót. Heidi Hautalát helyettesítem, ő az árnyék előadónk. Én is felolvasnám, amit ránk bízott, rám bízott. A bizottság a GSP Plus rezsimmel kapcsolatban bemutatott egy időtervet, de ez sok kritika érte, mert a sri lankai emberi jogi helyzet 2011 óta nagyon elromlott, felromlott. Az ENSZ 2015-ben erről külön állásfoglalást is megfogalmazott, és ajánlásokat adott emberi jogi kérdésekben, és ezeket meg kellett várni, mielőtt ö, bármit tudunk ö, mondani. Jelenleg is tart az eljárás, hogy a főbiztos ö, majd kifejezze egyetértését vagy egyet nem értését a reformok végrehajtásával. Holnap Genfben lesz ülés ebben a témában, az átalakulás, az igazságügy átalakulása szerintünk nem elég ütemes, és a múltban elkövetett bűnök elszámoltatása sem zajlik ütemben, már pedig ez aláshatja a stabilitást és a folytatást. Ezért az Európai Parlamentnek figyelembe kell vennie a GSP Plus kapcsán általunk e, és az ENSZ által is elmondottakat, mielőtt döntést hoz. Ha a támogatásunkat valóban feltételekhez kötjük, akkor ez nagyon nehéz helyzetbe hozhatja Sri Lankát. Szeretnék én is kérdést föltenni. már egy korábbi ülésen önöknél is megfogalmazódott az emberi jogi helyzet súlyossága. Érdekelne, hogy a bizottság az ILO jelentések tükrében mit kíván tenni. Um, Köszönöm szépen a beszámolókat. Jó lett volna, hogyha a tamil etnikum képviselője is itt lett volna ma, és beszámol a saját szájával arról, hogy ő hogyan látja az etnikum helyzetét, általában a kisebbségek helyzetét, a gyerekek helyzetét, a nők helyzetét, a nők elleni erőszak valóban csökkente. Vannak elért eredmények, nem valami ez kétségbe, de hogy ez elége, az viszont kérdéses, szerintünk túl lassú ez a folyamat. Mi támogatni akarjuk Sri Lankát, de jó pillanatban szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget, és szerintem még a helyzet nem érett erre. A tervek jók, de szeretnénk látni az eredményeket, illetve hát ugye 27-ek által ratifikálni kell bármit, amit eldöntünk, és biztos, hogy a tamil lakosság véleménye nélkül én nem látom lehetségesnek a támogatás megadását. Végül, de nem utolsó sorban David Martin. Köszönöm, elnök úr! Én is elfogadom, hogy jelentősen javult az emberi jogi helyzet Sri Lankán, de még nagyon sokat kell tenni a követhez is szeretnék kérdést intézni, aztán a bizottsághoz. Értjük, elismerjük az eredményeket. Ezzel együtt úgy látjuk, hogy bizonyos katonai és rendőrségi vezetők eljárás alá vonása késlekedik, nem tudjuk, hogy ez politikai okokból van-e, a képességek hiányoznak hozzá, hogy egyenesen kérdezzek. Második kérdésem az ENSZ fő biztosa jelentése kapcsán hangzik a nagykövethez. A 66 r e bekezdésben a főbiztos azt javasolja, hogy a sri lankai kormány egy egyenlő kézzel mérjen a katonassággal, rendőrséggel szemben minden emberi jogsértés, kínzás esetén minden ilyen ügyet vizsgáljon ki, és jusson a végére, és ítéljék el a bűnösöket. Ez nem egy bonyolult elvárás. Kérdésem kívánja a srilankai kormány ezt végrehajtani, mielőtt azt várja, hogy a parlament jóvá hagyja a támogatást. A monitoring nagyszerű, de a monitoring semmilyen cselekvést nem kényszerít ki, akkor nincs értelme. Tehát figyelni a semmit, annak nincs értelme. Figyelni kell, hogy történjenek dolgok. A GSP Plus ben megfogalmazódott az, hogy 2011-ben az ország inkább a kivételhez, mint a szabályhoz tartozott. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy itt végre történjen valami? Nem kell három percet kimeríteni, de megadom a lehetőséget a válasz adásra. Commission? Bizottság? Jó, elkezdem. A bizottsághoz intézett kérdésekkel fogom kezdeni, és a többi kérdés pedig megválaszolhatják a szakértők mellettem. Nagyon fontos dolgokat emeltek itt ki, és el kell mondanom, hogy nagyon sok mindenben osztjuk az önök véleményét. Nyilván ezek nagyon átfogó, nem egyszerű kérdések, vannak hiányosságok, semmi sem tökéletes, ezt mind-mind osztom, és természetesen a dilemmákat, az aggályokat is magamének érzem, amit a GSP plusz kapcsolatban önök is felvetettek. Nyilván ez a rendelet semmiféle számosítható kvantitatív indikátort nem tartalmaz, tehát nem tudunk úgy eljárni, hogy egyszerűen csak kipipáljuk a kis rubrikákat, tehát lépésről még lépésre kell haladni a döntésnél. Elmondtam már, hogy a bizottság monitorozó munkája mit jelent, hogy nem fekete-fehér a kép, és ezzel egyet is értünk, amit önök is mondtak. Hát egyfajta a szürke 50 áll árnyalatához képesti közt, köztes állapotot, egy középső színvilágot célzunk meg. Vannak jogi követelmények, ezeket nem tudjuk módosítani, nem lehet itt most a céltáblát vagy a az átugrandó mércét odébb rakni. Vannak GSP plusz monitorozó követelmények és két más útvonal, tehát olyan roadmap, amit be kell tartania, el kell a Sri Lankának, és ez, ez a helyzet. Ami a kormányt illeti, a, illetve a rendszert illeti, más a két rendszer a korábbi és a mostani GSP Plus rendszer között, és hát vannak lehetőségek arra például, hogy a különböző hiányosságokat egy scorecardon végig nézzük, elvárva a sri lankai kormánytól, hogy ezeket oldja meg. Ha minden jól megy, és Sri Lanka megkapja a GSP Plus-t, akkor egy missziót fogunk küldeni még az idén Sri Lankába, amely előkészheti a jelentést, hiszen tudják, hogy a második jelentésnek el kell készülnie ez év végére, és Sri Lankának is ki kell venni ebben a részét, azzal, hogy a hiányosságokról beszámol, illetve arról, hogy hogyan kívánja a kormány ezeket a hiányosságokat leküzdeni. Röviden még azt is elmondom, hogy hogy a lényeg az az, hogy merre tart az út, tehát a kormány merre felé elkötelezett Sri Lankán, valóban lesznek erre reformok, és a GSP plusz a kormányt egyáltalán ebbe a jó irányba tudja elterelni. Köszönöm. Külügyi szolgálat. Köszönöm. A Genfi értékelést illetően, amit a főbiztos tett, azt kell mondanom, hogy igen, egyet értünk azzal, hogy valóban történt előrelépés, bár lassú, ezt fel is kell gyorsítani. És szoros kapcsolatban vagyunk a silankai kormányjal, és az ENSZ illetékes szerveivel is. Ami a büntetlenséget és a kínzást illeti, a múlt héten találkoztunk az életékes munkacsoporton belül a, a miniszterelnökkel, és ő megerősítette azt, hogy egy sokkal toleránsabb politikát kíván folytatni, és a kínzás ellen fordulna. Az ENSZ emberi jogi tanácsán keretén belül hangzott ez el a miniszterelnök részéről a föld visszaosztást illetően is nyomon kell követnünk, hogy milyen lépések történnek az ígéretekhez képest a munkacsoporton belül és a miniszter elnökkel, illetve a külügyminiszterrel történt találkozónk után azt mondom, hogy lehetőség van konkrét idővonallal, időhatárok megszabásával nyomon követni, hogy a föld visszaszolgáltatások terén mi történik. A nagykövet kap még szót. Köszönöm szépen, mindenkinek köszönetet mondanék a felszólalásokért. A legtöbb felvetést mi is osztjuk. A terrorizmus ellenes törvényt illetően ugye el kell mondanom, hogy egy néhány ember hozta ezt a törvény, de most már minden érintett féllel konzultálunk, hogy egy frissített változata léphessen életbe. 2017. januárjában egy javaslatot terjesztettek a parlament elé. Itt az érintettek bevonása, a transzparencia volt a kulcselem, amelyről a tárgyalások zajlottak. A kabineten belüli miniszterek mind-mind hozzájárultak a munkához, és a hónap további részében, a hónap végéig várjuk az eredményeket. A modellsításokat a büntetőjogi bíróságok munkáját illetően is felkarul, felkaroltuk, tehát itt is zajlik a munka, ami pedig a földvisszaszolgáltatást illeti. 9000 ezer hektárnyi területről zajlanak most a tárgyalások, és a Genfi állásfoglalással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a kormány sikraszála mellett, hogy egy átlátható eljárást indítson el, és minden érintett félel a kormány is tárgyalásokat folytat, legyen itt szó az ENSZ-ről, a, a nem kormányzati szervekről, egyéb civil társadalmi ö, szervezetekről. Valóban úgy van, hogy korábban nem volt független maga az eljárás, addig, amíg fennebette a munkáját a mostani kormány ahogyan elhangzott már korábban, az állásfoglalás elfogadásra fog kerülni, és ebben egy sokkal részletesebb elkötelezettséget fog vállalni a kormány, mint eddig. Elnök, köszönjük szépen minden szakértőnek. Azt hiszem, hogy a magunk részéről is el kell gondolkodnunk mindarról, amit most itt hallottunk, és aztán döntést kell hoznunk az eljárásról. Lezárom a vitát, és akkor megyünk tovább a szavazással. Mielőtt elkezdjük a tízes napi rendi ponttal a szavazást, ellenőrizzük, hogy mindenkinek itt van-e a szavazási listája, illetve a kártyája. Úgyhogy egy próba, nézzük meg, hogy működnek-e a kártyák. Nem találom sajnos a kártyámat. So, has everybody voted? Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? And the vote is closed. Everything is in track. Jó. Minden jó úton halad. Meg asszony szavazatát pedig még hozzá számoljuk majd. Tízes pont, külső fellépés garancia alapja, tíz módosítónk van. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Dafür, dagegen. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 9-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 10-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Begin asszony igennel szavazott, jó? Gratulálok. Dann kommen wir zu Punkt. A 11-es pont következik. Saját kezdeményezésű jelentés a külső szempontjairól a vámoknak. Itt hangsúlyozom a külső dimenziót, tehát nem a belső dimenzió, mint ahogy esetleg egyesek a vitában szerették volna hinni. Első módosító a 40-es kitámogatja elnézést, az egyes kompromisszumot kellett volna először megszavaztatnom. Igen, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 40-es, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Szerintem nem fogadtuk el, de nézzük az 53-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Regina asszony mellette szavazott, ezzel együtt elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tehát 68-as, megnyitom a szavazást a géppel, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 124-es kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk.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 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Begin asszony hogy szavaz? Jó. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás. 28-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum. Ellene elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, bizottsági állásfoglalások a Költségvetési Ellenőrző Bizottságtól egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, költségvetési kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Abstimmung ist eröffnet. Tehát az ötösről megnyitom az elektronikus ellenőrzést, lezártam. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hete, nyolcas, javítja magát az elnök, mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kilences, mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes, mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, E mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G mellette ellene tartózkodók elfogadtuk és G még egyszer ellene elfogadtuk. Elektronikusan fogunk szalazni magáról a jelentésről. Megnyitottam a szavazást, tessék. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam. És 29 igen szavazattal, tehát nagy többséggel elfogadásra került. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Dann kommen wir zu Punkt 12. 12 pont. Ez az EU-Korea közötti kereskedelmi megállapodásra vonatkozó sor, kettes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodók ezt inkább ellenőrizzük, tehát a 28-asról megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 30 igen mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt is inkább ellenőrizzük, tehát a 40-est, megnyitottam a szavazást. Elutas, lezárva, elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 42-es mellene ellene tartózkodó. 43-as mellene ellene tartózkodó elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodó. Kompromiss 6 dafür. 6-os kompromisszum. Enthaltungen angenommen. Elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk kilences módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette tízes, javítja magát az elnök. Tízes tehát mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most jön az egyes, mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes mellette, ellenszavazatok, tartózkodók elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodók. Ezt inkább ellenőrizzük, tehát az ötösről Elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. Hatos módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Jönnek az amploá módosítók, az ötös, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 9 szakasz mellette, ellene, tartózkodók. Hát ezt is ellenőrizzük inkább. 9-esről tehát megnyitottam. Und geschlossen. Lezártam, elutasítva. D preambulum mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva. E mellette ellene tartózkodók elutasítva, F preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a jelentésről, megnyitottam a szavazást. Lezártam. és 33 igen szavazattal elfogadásra került, úgyhogy gratulálunk. 13-as pont, és ezzel kapcsolatosan el tudom mondani, hogy a koordinátorok tegnap az aktuális trendek kapcsán úgy döntöttek, hogy elhalasztjuk ezt a szavazást. Ezért a 14-esről szavazunk. Itt egyrészt egy hozzájárulásról van szó, a Norvégiával, Liechtensteinnel és Izlanddal megkötendő megállapodást, takar ezt egybevesszük, elektronikusan fogunk szavazni, úgyhogy megnyitottam a szavazást. Lezártam, és nagy többséggel ez is átment. hozzájárulása párhuzamosan van egy szóbeli kérdés is, amely mindenki előtt ott van. A koordinátorok tegnap erről már döntöttek, itt is egyben tudunk elektronikusan szavazni erről a szóbeli kérdésről, úgyhogy megnyitottam róla a szavazást. És lezártam. nagy többséggel bent állt ez is ebben a formában. Ezzel a szavazás végéhez érkeztünk, és megyünk tovább a 15-ös napi rendi ponttal, ami a nyomonkövetés végző csoportok tevékenységei. Kettő ilyen bizottság ülésezett, az egyik az ASEAN monitorozó csoport, és Davidnek megadom a szót, hogy röviden erről be is számoljon. Igen, igyekszem rövid lenni. Az ASEAN azért került felállításra, mert nem, nem csak az öt országgal, hanem szinte mindegyikkel szeretnénk megállapodásra jutni. Három országgal, többek között Indonéziával foglalkoztunk, ahol nagyon sok tárgyalási forduló volt, a legutóbb január 24-25-én került megtartásra Balin volt ez. még viszonylag korai szakaszában tartanak a tárgyalások. Az Európai Unió nyilván itt a származási ország elvét, a különböző közbeszerzési szabályokat, a, a KKV-k helyzetét, az állami tulajdonú vállalatokat, és még jó párat vett a napirendre, de mint ahogy mondtam, még egy korai szakaszában tartunk a tárgyalásoknak. A szellemi tulajdonjogokat illetően, illetve a közbeszerzéseket illetően még nem vagyunk annyira elájulva az eredményektől. A pálmaolaj az EFDA forduló után még mindig renden van, de Indonézia e tekintetben 2020-ra vállalta, hogy teljesen fenntartható értékláncot kíván létrehozni a pálmaolaj kapcsán. És ez már közelít ahhoz, amit mi elképzeltünk. A következő fordulóra szeptemberben kerül sor. Itt is egy kicsit óvatosnak kell lennünk, mert az FTA val kapcsolatos előrelépések dacára azért vannak protekcionista lépések, különös tekintettel a tejtermékekre. Fülöp-szigetek, a következő, amiről beszámolhatok, itt egy második fordulót tartottunk az FTA-val kapcsolatban februárban. A Fülöp-szigetiek nagyon jól szervezettek, a technikai tárgyalások nagyon jól haladnak, de tudnunk kell persze azt is, hogy milyen kontextusban zajlanak ezek az eszmecserék. Az úgynevezett kábítószer elleni háború, amelyről már a plenárison is tárgyaltunk, és ahol a büntethetőségi korhatár 15-ről 9-re lecsökkentették, hát ezek ismertek önök előtt. A legtöbb kollega azt is tudja, hogy sokszor azt vágják a fejünkhöz, hogy nem kell nekünk belefolyni az ottani eseményekben, töröljünk a saját dolgunkkal, de hát ez azért ilyen tárgyalások kapcsán nem helytálló. Úgyhogy nekik kell a saját házi feladatukat megcsinálniuk ahhoz, hogy például a GSP rendszerből ők is profitálhassanak. A, ha jól értem, akkor az Európai Bizottságnak nincsen szándékában van új tárgyalás vagy ingyen szabadkereskedelmi megállapodásokról, a GSP Plus ügyben pedig a bizottság egyetértünk, Fülöp-szigetek kapcsán eh, a Párizsi megállapodást a közelmúltban írták alá, ez jó hír, és az EU Fülöp-szigetek partnerségi és együttműködés megállapodás ratifikációs elkezdődött végezetül. Mondtam, hogy rövid lesz, mert nagyon sok ország van. Végül milyen már ügyében itt nincs szabadkereskedelmi megállapodás. Eh, nagyon jól haladnak a dolgok, lezárulnak nem sokára a tárgyalások. Ez eh, lesz egy új befektetői védelmi rendszer is, ehhez mi ragaszkodtunk a parlament részéről, és természetesen egy fenntartható fejlődési klauzila záradéki szerepel majd itt. Ez az uniós befektetők is, milyen már számára is nagyon fontos. De hát még egyszer mondom, milyen már számára is hasonlóan fontos. Úgy érezzük, hogy a cégek társadalmi felelősségvállalásának szelleme is megvalósulhat itt. már ügyében ugyanakkor A rohingyákkal, ahogy bánnak, ez továbbra is igencsak aggasztó. Nem tudjuk, nem tudom, hogy hogyan lehetne úgy elfogadni ezt a befektetői ö, ö, megállapodást, hogy közben egy jelentős kisebbség jogait lábbal tiporják tehát Myanmarban, Indonéziában és Fülöp-szigeteken messze nem ideális a helyzet, bár javulóban a politikai kontextus. Köszönjük szépen! Technikailag pozitív, politikailag viszont problémás. Akkor ezt mondjuk tulajdonképpen? Volt egy másik monitoring csoport az Andean országokkal kapcsolatban. A fenntarthatósági szempontokra koncentráltak az emlősök alkalmával. Helmut Scholz itt van, azt hiszem, hogy ő tartana beszámolót erről. A monitoring group munkájáról szeretnél valamit elmondani? Igen, köszönöm. Nagyon érdekes ülésünk volt, mert ezt kombináltuk a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásával és Ecuador csatlakozásával kapcsolatban. A fenntarthatósági fejezetben természetesen e, szociális kérdések is megjelentek, ugyanakkor a végrehajtás e, terén ezt az közszolgálattal is megbeszéltük, hiszen úgy éreztük, hogy az ember jogi helyzet tekintetében valamit el kell érnünk. Az úti terv végrehajtás ugyanis ez volt az Európai Parlament egyik előfeltétele ahhoz, hogy a jóváhagyásunkat adjuk. Nos, úgy éreztük, hogy úgy láttuk, hogy az összkép tekintetében vannak problémák. Ecuador csatlakozása problémás tehát Kolumbiában például olyan a helyzet, hogy az az úti tervre vonatkozó állásfoglalásunkban lefektetett feltételeknek nem felel meg teljes mértékben, tehát itt tulajdonképpen azt kell vizsgálnunk, hogy milyen területeken lehet és nem lehet e, javulást elérni, illetve a közös bizottságok munkáját és ügyben figyelme kell követni a kiegészítő intézkedésekre e, gondolok. E, talán Äh, äh, Az Európai Bizottság időnként értékeli azt, hogy a megállapodás végrehajtása mennyire járul hozzá pozitívan a három ország gazdasági fejlődéséhez. Ezt is figyelembe kell majd vennünk természetesen. Köszönöm. Köszönjük. Kérdések ezen a ponton? Jó, úgy látom, hogy nincsenek, akkor megint csak Ezeket a monitoring csoportokat pontosan azért hoztuk létre, hogy a kereskedő megállapodásuk hogyan valósulnak meg a gyakorlatban, erről világosabb képpel bírjunk. Köszönjük szépen! A 16-os napi rendi ponttal folytatjuk. Ez pedig nem más, mint a nemzetközi gyapott ügyi tanácsadó bizottsághoz való csatlakozása az Európai Uniónak. Fernando Ruász az előadón parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom röviden. Foi fundado em 39, e eh, é o organismo internacional. Ezt az bizottságot eh, már 1939-ben alapították meg. 27 tagállam csatlakozott az egyezményhez, ezek nem az EU-s tagállamok, és a gyakott ügyi kereskedelmi együttműködés akadályai erről kívánja elhárítani az akadályokat. Az EU nem tagja ennek a rendszernek, bár kilenc EU-s tagállam társult tagként részt vesz a munkában. A cukor, kakaó, kávé rendszeréhez hasonlóan a gyapott termékcsoport Nak is, tehát megvan a saját termelői szervezetrendszer, és jó lenne, hogyha az EU ehhez is csatlakozna. 2004-ben a tanács megbízta a bizottságot, hogy elemezze a csatlakozás esetleges feltételét, következményeit, tárgyalások kezdődtek, és arról is szó volt, hogy a már benlévő országok, vagy társult EU-s országok kilépnek, hogy aztán az EU egészen belépjen a rendszerbe. Jelenleg is azonban még csak partnerségi az együttműködés. Én továbbra is támogatnám, hogy az EU belépjen ebbe az együttműködésbe. Ez hasznos lenne az EU gazdaságának, nem csak egyes országoknak. Több más ágazat függ a gyapotágazattól, az EU-ban is mintegy 6000 gyapot termesztő vállalkozás, vagy hát vállalkozó működik, és nem elhanyagolható a gyapatermesztés jelentősége az EU mezőgazdaságában, ha nem is túl nagy ez az arány. Nyilvánvalóan a textilipar függ leginkább a gyapott termesztéstől, és jót ten, jót tenne a textiliparunknak, hogyha védenénk ezt az ágazatot. A gyapot egy olyan nyersanyag, amely az EU fejlesztési terveivel összhangban van, pláne hogyha az Afrikával folytatandó együttműködést tekintjük. Ugyanakkor rá kell mutatni ennek az ágazatnak a bajaira, kihívásaira is. Több jobb együttműködésre lenne szükség. Egyre nehezebbek a környezeti körülmények, nehezebb a megfelelés a környezeti elvárásoknak az előállítási lánc különböző fázisaiban, de vannak elkötelezett környezetbarát termesztők, és az ő helyzetüket kéne segíteni jobb hozzáféréssel hitelekhez és egyéb támogatásokhoz. Tehát ez a Nemzetközi Gyapott Tanácsadó Bizottság hasznos tevékenységet végez, és szerintem az EU egészének be kéne lépni a szervezetbe, ugyanis a szervezet foglalkozik a gyapotermesztők minden, életének minden aspektusával, szociális kérdésekkel, megélhetéssel, stb. A bizottság és a parlament között zajlik folyamatos egyeztetés a témában. Jó lenne, hogyha ezen túllépnénk, és épp a gyapott ágazat jobb átláthatósága érdekében, környezetbarátabb működése érdekében szorosabbra fűznénk az együttműködést. Ez ugye például az áringadozást is csökkenteni. És így jobban meghallgatást kapnának az ágazatban dolgozók, jobban tudnak hallatni hangjukat. Tehát kérem a kollégákat, hogy támogassák az EU csatlakozását az ICAC-hez. Köszönöm, most megadom a szót az árnyék előadóknak, köztük elsőként Jörgörös asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Régóta vártuk, hogy ez a folyamat beinduljon én is támogatom az ikakhoz való csatlakozást, mégpedig minél előbb. Az EU nak így hangsúlyosabb lenne a részvétele, a beleszólása a kényszermunkába, a környezeti károk témában, a gyapott termesztők működésébe, és Örülök egyébként, hogy eh, az IKAK meghallgatta sok korábbi panaszunkat, ezekkel foglalkoznak, és közeledik a két intézményrendszer egymáshoz, úgyhogy várhatóan ö, eh, a gyapott ágazatbeli értékteremtés új együttműködése megvalósul. Nem látok itt több árnyék előadót, pedig szívesen szólítanám őket. Helmut Scholz, akkor próbáld Lalát helyettesíteni. amennyi árnyék előadó nevében és a frakció nevében ö, szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk az ikákhoz való csatlakozást. Az EU a globális textilpiacon az egyik legfontosabb szereplő, és nagyon nem mindegy, hogy az nyersanyag a textiliparnak egyik legfontosabb, hogyan van szabályozva. Egy globalizált gazdaságban, a, a globális értékláncban a nyersanyagtermesztőket is egységesen kell látni, szabályozni. Az EU a világ ruha ág, ruha kereskedelmének a feléért felelős, és a kapitalizmus egyik legfontosabb fejezete volt a gyapot, ezt egy angol kutató fogalmazta meg így. Egyetlen egy termék sem játszott ilyen fontos szerepet a történelemben, kereskedelmi, gazdasági, globalizációs értelemben. A gyapott termesztés volt az a nyersanyag, amely legjobban hatott az átállásra, az új ipari struktúrák kialakulására. Amikor Kína, India elvesztette a gyarmatosítók, a portugálok révén a monopóliumát, és az Egyesült Királyság vált a fő gyarmatosítóként a gyapotermesztés globális felügyelőjévé, és az európai gyapotermesztés megszervezőjévé, azóta a gyapot tényleg a globális értékteremtésnek, az új globális struktúrák kialakulásának a bölcsőjénél játszott szerepe révén ma is nagyon fontos tényező. A mai környezeti normák, az életminőség mind-mind valamilyen módon visszavezethetők erre a ipari forradalomra, és a jövőben is oda kell figyelni, és sokkal jobban oda kell figyelni a gyapotra, mint ahogy ezt eddig tettük, mert a textilipar pillérét képezi. Mi volt a könyv cím? amit idéztél? King Cotton. A kapitalizmus modern története, a gyapot király címmel. Most akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Ahogy az előadó is elmondta, a gyapotágazat tényleg egy hiányzó láncszem az árukereskedelem nemzetközi rendszerére, mármint ennek a szabályozása. Van cukorügyi, kakaógyi ilyen rendszer, amelynek tagjai vagyunk, és szerintünk is érdemes lenne most már ebbe belépni az EU-nak, ezáltal az EU befolyásos szereplője lenne az ágazatnak a jövőben, Ennek az okait, hatásait már itt sokan kifejtették, ugye a fenntarthatóság, az árstabilizáció, a fejlesztési támogatások szempontjából, a bio és nem bio termesztés szempontjai és a munkaügyi szempontok alapján is. Tehát minden okunk megvan rá, hogy ebben a szabályozó testületben, a globális szervezetben részt vegyünk, hiszen valóban ez egy globális piaci ágazat és az értéklánc fontos eleme. És ez nem csak ágazati kérdés, hogy a DG Agri mondjon csak erről véleményt, hanem ugye a, a, a gyapot ö, mezőgazdasági értelme nem egy jelentős mezőgazdasági ágazat Európában, 300 ezer tonnát termesz csak az EU, de a gyapot kereskedelem és a gyapot, mint nyersanyag és mint importcikk nagyon jelentős tétel, és így az árakra is több hatása lenne az EU-nak, illetve a norma alkotásban is jobban részt tudnánk venni, és a főleg ázsiai termesztőkkel és az amerikai, dél-amerikai termesztőkkel egy kicsit köz, szorosabb lenne a kapcsolatunk. Köszönöm szépen, akkor az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Köszönöm a hozzászólásokat a kollégák részéről. Azt is hozzáfűzném, hogy valóban fontos, hogy az Európai Unió is tagjává váljon ennek a szervezetnek, és ennyi volt. Köszönöm szépen. Jó, a módosítók benyújtásának határideje március 22-e, 5 óra délután, tehát 5-kor, 17 órakor, nem délben, hanem 5-kor, ez egy kicsit szokatlan. Még egyszer, tehát március 22 délután 5 óra. Május 3-án, 4-én pedig szavazzunk erről. Ezzel tulajdonképpen az INTA szakbizottságnak a mai délelőtti ülésének a végéhez érkeztünk. Fél négykor kezdünk zárt üléssel, majd pedig öt órakor következik a kettős felhasználásról szóló meghallgatásunk. Most pedig 11.30-kor a római szerződés megkötésének 60 évfordulójáról fogunk a plenáris teremben megemlékezni. Köszönöm.